meine Damen und Herren, Hölgyeim és Uraim, hogy üdvözöljem Önöket a mai reggeli ülésünkön. Nagyon örülök annak, hogy ma a Litván Soros Elnökség képviselőjét üdvözölhetjük, mégpedig külügyminiszterük képében, Linkevicius úr képében, Múlt pénteken Vilniusban voltam, és lehetőségem nyílt arra, hogy önnel és a, az elnökasszonynal párbeszédet folytassak, megnéztem a parlamentjüket, és Landsbergis úr helyére ülhettem az a megtiszteltetésért. És nagy csodálattal adóztam megint csak annak, hogy milyen hatalmas bátorságot mutatott Landsbergis úr és barátai akkoriban, 1991. januárjában, ha nem tévedek, és milyen személyes bátorságukkal kiálltak a szabadság mellett. Ezt most is szeretem megköszönni önöknek. Ich freue mich, Herr Minister, dass Sie heute hier sind. Örülök, hogy itt üdvözölhetem külügyminiszter úr, és beszélhetünk önnel a bővítési politikáról, a szomszédsági politikáról, hogy az első eszmecserénket megvalósítsuk, mert tudjuk, hogy a litván elnökség alatt nagyon fontos döntések kell, hogy szülessenek, és ezért nagyon szorosan együtt szeretnénk működni annál. Annak is örülök, hogy ma velünk van egy küldöttség az európai integráció keretében Bosznia Hercegovinából. Üdvözlöm Önöket és vezetőjüket! Herr Minister, ich Miniszter úr, hagyjam meg Önnek a szót. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a szavait és a bevezetőt. Nagyon örülök annak, hogy itt vagyok az Európai Parlamentben. Én is valamikor parlamenti képviselő voltam, úgyhogy tudom, hogy ez mit jelent. Azt is tudom, hogy mennyire fontos a parlament szerepe, úgyhogy együttműködünk önnel, és mindent megteszek a csapatom is. A bevezető után most hagy mondjak néhány szót az elnökség prioritásairól, mert azt mondta, hogy a partnerségről és a bővítésről lesz szó, de ennek ellenére Litvániában nem fogjuk újra feltalálni a spanyol viaszt, úgyhogy nagyon köszönjük az írelnökségnek a munkájukat, az ő munkájukat folytatjuk. Kibővítjük, amit tettek és már a trió programunkban, nyilván tudja, tavaly decemberben fogadtuk el, Görögországgal, Írországban már, Írországban már elfogadtuk a munkahely teremtésről szóló programot. Három pillére szeretnénk koncentrálni. Az nyitott Európa, a szavahihető Európa és a növekvő Európa pillére. A ö, ez azt jelenti, hogy fiskális fegyelmet, bankuniót szeretnénk, ez a szavahihetőség kérdése. Az, hogy az állampolgárok ezt érezhessék, ne felejtsük el, hogy az állampolgárok évét hirdettük meg, ez nem maradjon szimplán egy szlogen. Nem olyan egyszerű ez egyébként, de ennek ellenére a szavahihetőség nagyon fontos számunkra. Aztán a növekvő Európa az egységes belső piac, annak a megvalósítása, digitális napirend, kutatás, és nyilván a munkahelyteremtés jelenleg 25%-os Európában a fiatalok közötti munkanélküliség, ez drámai mértéket öltött, nem folytathatjuk így. Vannak olyan országok, ahol magasabb a munkanélküliség, mint 50%. Nyilvánvaló, hogy a csúcsokon is foglalkoznak ezzel nagyon fontos az, hogy most lesz 8 milliárd eurónk arra, hogy ezzel foglalkozzunk. De én, és mi már többször mondtuk, a nemzeti kormányoknak a feladata az, hogy megoldják ezt a válságot, Brüsszel maga nem oldhatja meg egyedül. Brüsszel csak erőforrásokat tud biztosítani, és a kormányoknak kell lépniük. Nyílt Európa a Nyílt Európa, a harmadik országokkal kapcsolatot, társulási szerződéseket, bővítéseket, partnerséget jelenti. Mivel itt vagyunk a parlamentben, hagyj említsem meg, hogy a nemzeti prioritásainkat is megcéloztuk a három pillér keretében. Ez a belső, az energia belső piaca a növekedés keretében. Erről már sokszor tárgyaltak. A 2014-es belső piaci kiteljesítést célozva. 23 év elteltével, mióta függetlenségünket elnyertük, még mindig nem vagyunk energia szempontból függetlenek. Úgyhogy számunkra ez különösen fontos a növekedő Európa keretében. Aztán a makroregionális stratégia, a balti-tengeri együttműködés, nagyon jó horizontális kapcsolataink vannak. Nem csak egy együttműködésünk, hanem tényleg úgy érezzük, hogy ezen a téren tovább léphetünk. Aztán van még két nemzeti prioritásunk is a Nyílt Európa pillér keretében, a keleti partnerség nyilvánvalóan. Ha, persze, ha van ezzel kapcsolatban kérdésük, mert nem azért vagyok itt, hogy monológot folytassok, hanem azért, hogy kérdéseket tegyenek föl, tehát erre válaszolok szívesen. És másik nagy prioritásunk Európa külső határainak védelme. 650 kilométernyi határunk van Fehér Oroszországgal és Kaliningráddal, úgyhogy ez nagyon fontos számunkra. Most akkor hagyj szóljak néhány szót a bővítésről. Hát nyilvánvalóan a soros elnökség őszintén és igazságosan fog közvetíteni, és nem leszünk részrehajlók, proaktívak leszünk, segítünk a partnereinknek ahhoz, hogy végrehajtsák a terveiket, konstruktívak leszünk. Három dolgot szeretnék említeni. Először is Izlandot említeném. Tehát most már tudjuk, hogy Izland milyen döntést hozott, ezt tiszteletben fogjuk tartani, de a külügyminiszterükkel találkoztam, és ő azt mondta, hogy őrizzük meg a párbeszéd konstruktív hátterét, nagyon sok tapasztalatot nyertünk, és ez a kormány nem teszi meg a csatlakozást, de azért tartsuk a kapcsolatot, nagyon fontos partner az Unió számára. A másik kérdés, Törökország kérdése, még a hírekben is minden nap felmerül ez a téma. Szerintem a 22-es fejezet megnyitáson nagyon jó ötlet volt. Ugyanakkor figyelemmel követjük a helyzetet, mert néha nagyon aggasztóak a hírek. De maga a folyamat, maga a fejlődés nagyon fontos, hogy ott helyben kihassunk az eseményekre. Én meg vagyok róla győződve, hogy ez változtathat a politikai fejleményeken. Ez nagyon fontos. Aztán a Balkán helyzete, nyilván a Balkán része ennek a játszmának. Megint legyünk pozitívan, konstruktívak annak érdekében, hogy segítsük ezeket az országokat Szerbiával megkezdjük majd a csatlakozási tárgyalásokat. Reméljük, hogy ezt az elnökségünk alatt lezárhatjuk, bár tudjuk, a, ismerjük a helyzetet, Koszovó és Szerbia helyzetét. Stratégiai döntéseket kell hoznunk, nagyon fontos, hogy ezek a gyakorlatban is megvalósítsák, és erre ösztönözném őket Legyünk pozitívak. Ugyanezt tudom elmondani Koszovóról. Megkezdhetjük nem sokára a tárgyalásokat. Nem sokára, két hét múlva ellátogatok a régióba, találkozom a vezetőikkel. A Jugoszlávia, eh, a Macedónia volt Jugoszláv köztársaságban is, a Firomba is ellátogattam. Tudjuk, hogy a két oldalú kapcsolatok nagyon kielezettek, azt is tudjuk, hogy az úgynevezett március 1-i egyezmény megvalósítása nagyon problémás, a válságot követően, de itt is azt fontosnak tartjuk, hogy pozitívan álljunk hozzá, folytassuk az integráció folyamatát, és segítsük őket. Sőt, bilaterális kapcsolatokat is szeretnénk kialakítani, mert néhány országgal Litvániának nagyon jó a kapcsolatai, és ezt mondtam is a miniszterelnök úrnak, hogy erre alapozhatunk. Montenegro néhány héttel ezelőtt a külügyminiszterükkel találkoztam, ugyanezekről a dolgokról esett szó, és azt hiszem, hogy előre haladhatunk. Albánia, Bosznia-Hercegovina, hát ez problémásabb. Néhány héttel ezelőtt nagyon fontos tesztet álltak ki, gondolom egyetértünk, most pedig arra ösztönözzük őket, hogy tagjelölt státusszá avanzsáljanak, és felvállalják az ezzel járó felelősséget. Nyilván ez nem könnyű, de azért folytassuk a párbeszédet. Ahogy ezt elmondtam Albániáról, Boszniáról is elmondhatom, nehéz, összetett a helyzet, de figyelembe véve a fejleményeket az országban, eléggé lemaradtak az EU-s napirendel, ennek ellenére a helyi tulajdonlás elvét figyelembe kell venni, és nem szabad az EU részéről előírásokat tennünk. Bosznia-Hercegovinában a barátainknak ezt tudniuk kell. Nem sok mindent említhetnék még a napirenden, de megkértek, hogy ne beszéljek túl hosszan, úgyhogy nem teszem ezt. Várom a kérdéseiket, beszélhetünk Egyiptomról még, ugye mindnyájan Egyiptomról beszélünk mostanában. Úgyhogy legyünk napra készek, vállaljuk a felelősséget, és tudjuk azt, hogy az egyiptomi társadalom nagyon megosztott, nagyon nagyok a különbségek, és tényleg a válságot igazából nem lehet elkerülni, de legyünk következetesek a megközelítésünkben. Vállaljuk a teljes felelősséget, Eddig ezt tettük, és tegyük ezt a jövőben is. Én úgy gondolom, hogy a tanács ebb hónap végén majd egyértelműen egy kiforrott helyzetről alkothat majd képet. Remélem, inkább előbb, mint utóbb. Ami a többi dolgot illeti, nagyon intenzíven együttműködünk, és ma a triológus során a külpolitikai pénzügyi eszközöket vitatjuk meg, ez nagyon nehéz kérdés, de tudom, hogy közelednek az álláspontok, és remélem, hogy már ma este közelebb jutunk a megoldáshoz. Nem fogok minden témáról beszélni, nem akarom unalmassá tenni önök számára, nem akarom rabolni az idejüket, inkább szeretnék válaszolni a kérdéseikre. Köszönöm. Salafranca úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a miniszternek úr is. Szeretettel üdvözlöm Önt az Európai Parlamentben és nagyon sok sikert kívánok önöknek az elnöki feladatok ellátásához és nagyon sok projekt áll előttünk, különös tekintettel éppen a válságokra Említette ugye bár a pénzügyi eszközöket, ott is konszenzusra van szükség a 2014-es költségvetés megalkotása érdekében nem könnyű tárgyalások állnak előttünk és vannak mögöttünk, ami pedig a bővítéseket illeti a a török ország vonatkozásában a miniszterek tanácsa már hozott egy döntést a 22-es fejezettel kapcsolatban, és az Európai Parlament is szorosan nyomon követi ezt a folyamatot. Egy Velencében egy csúcstalálkozóra fog sor kerülni, és ennek során ugye néhány nagyon fontos kérdésre szeretnénk majd összpontosítani különös tekintettel Ukrajnával a társulási megegyezés Urasenko urat szeretném itt megemlíteni, és Szíriát is figyelemmel kell kísérnünk erről, és ott is nagyon szorosan nyomon követjük a helyzet alakulását. Ugyanaz vonatkozik az egyiptomi helyzetre, az utolsó plenáris ülésen is foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, illetve az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokat. Ezzel kapcsolatban érdekelne, hogy mit szeretnének elérni az elnökségük időszakában, és végül is szeretnék köszönetet mondani a miniszternek, azért, hogy a Vilnius ülésen jövő héten foglalkozunk ugye a latinamerikai kérdésekkel, és, és ott is a külügyminiszterek fognak foglalkozni a különféle problémákkal. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszter úr, hogy itt van, nagyon sok sikert kívánok az elnöki feladatok ellátásához. Esetleg, ha röviden be tudnak számolni a Fehér Oroszországgal kapcsolatos meg, véleményükről, milyen politikai megközelítést akarnak alkalmazni Fehér Oroszország vonatkozásában. Ezen, még egy, ezen kívül lenne még egy kérdésem, és a kértek engem, hogy tegyem fel ezt az or, hogy tegyem fel ezt a kérdést, hogy ön egyetérte azzal a katonai puccsal, amely, amely Egyiptomban bekövetkezett. És a másik kérdésem pedig az lenne, hogy az elnökség nevében önök hogyan látja azt, hogy, mit, hogy mi történt Evo Morales elnök úr gépével, hiszen ott a nemzetközi jog is sérült, hogy nem az, a, az az ember, aki ott kiszivárogtatott és így súlyos jogsértéseket követett el az amerikai jog szempontjából, őt végül is nem találták meg a gépfedélzetén. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Nem, le, lezártam a hozzászólók listáját, mert eléggé hosszú és eléggé átfogó. Hogyha nagyon sokan szeretnének fölkerülni erre a hozzászólók listájára, akkor maximum másfél percet tudok mindenki rendelkezésére bocsájtani. Kaszin úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. El, miniszter úr, nagyon sok sikert kívánok önöknek az elnökségük időszakára, és támogatni fogjuk önöket azokban az erőfeszítésekben, amelyek keretében a kül, külpolitikában szeretnének változtatásokat eszközölni. Törökországról szeretnék beszélni. Mi úgy, úgy gondoljuk, hogy a 23-as fejezet egy nagyon lényeges és arra szeretném provokálni önöket, hogy ne bátrak legyenek, nem ez a helyes szó, hanem ambiciózusak legyenek, hiszen nagyon fontos ez Törökország szempontjából, a szomszédok szempontjából és az egész Európai Unió szempontjából Ön nagyon sok részletet elmondott a különféle balkáni államokkal kapcsolatban. Boszni, Boszniáról is szó volt, és jelenleg itt van a parlamenti delegációjuk, hogy, és meg szeretnék velük beszélni, tárgyalni, hogy mit kellene tenni, és hogyan kell tenni, és ennek konkrét következményei lesznek és július 1 az a nap, amikor már befejeződött az élelmiszer export. Úgy gondolom, hogy ennek lesznek következményei, és szeretném megkérdezni, hogy az Európai Unió készen segíteni ennek az országnak az áttörés elérése érdekében. Köszönöm szépen! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Két kérdésem lenne a Vilniuszi csúcssal kapcsolatban. Szeretném megkérdezni, hogy az emberi jogokat mennyire szeretné ott a fókuszba helyezni, és a második kérdésem, hogy a Vilniuszi csúcsot követően milyen fejlődéseket, trendeket lát a keleti partnerségi országok esetében, tehát a csúcs találkozót követően. Köszönöm, Köszönöm szépen. szépen, elnök úr. Az ICR nevében a Vilniuszi csúcsot illetően Moldávia, a Örményország és Grúzia, mit gondol a grúziai helyzetről, az új kormányról, az emberi jogok helyzetéről és az elnök, amit kritikákat kapott a választások után arról, mit gondol. Ezen kívül a szabadkereskedelmi tá- ö, szerződéseket és a társulási tárgyalásokat illetően. Mi történik akkor, ha őket befogadjuk, és Ukrajnát nem? Akkor hogyan magyarázhatjuk azt meg, hogy Timosenko asszon ügyét, a letartóztatását, bebörtönzését, hogy segítheti ez, vagy ronthatja ezen kívül. Ön mit gondol? Azt, hogy Lukasenko rezsimét néha büntetjük, néha díjazzuk, ez működhet-e, és hogyan léphetnek az emberi jogok területén. Én Montenegro előadója vagyok, de nem akarok ebbe belemenni, de a Balkán helyzetét illetően. Szerbia, Koszovó, a tárgyalások hogyan haladnak, Koszovó jövőjét hogy látja, ezen kívül Macedóniában az ország elnevezését illetően hogyan haladhatnának tovább, ha ebben sem tudnak kiegyezni a tárgyalásokon. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszter úr, üdvözlöm. Egy dolgot szeretnék megemlíteni, a Nyugat-Balkán bővítését. Litvánia jókor járulhat hozzá ez a folyamathoz, mint soros elnökség. Ha megnézzük a folyamatokat most Nyugat-Balkánon, nagyon pozitív. Ön nagyon gyakorlatias megközelítést ismertetett a bevezetőjében, csak egyet tudok érteni. Szerbia, Koszovó, ha kiegyezik a két ország, előreléphetünk. Az albán választások után úgy tűnik, hogy a politikai vezetők jó üzenetet közvetítenek, majd meglátjuk, hogy ez valós üzenete, és hogy tagjelölt országá válhatnak-e. Az egyetlen kérésem a következő lenne Bosznia-Hercegovina, itt vannak a kollégák, tegnap már tárgyaltunk, úgy tűnik realisták, ismerik a problémákat, de most teljesíteniük kell, és meg kell oldanunk, hogy mi hogyan működhetünk együtt. Ön említette, legyenek proaktívak, nagyra török. Szerbia januárban legkésőbb megkezdi a tárgyalásokat. Ne várjunk addig, sok tennivalónk van. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, üdvözlöm, és sok sikert kívánok a soros elnökségéhez. Ön említett a bővítési folyamatot. Amikor Törökországról beszélünk, egyetértek a kollégákkal, legyünk nagyra törőbbek, és a 23-as fejezetre koncentráljunk most már. Ami nagyon fontos, az az, hogy végre egy új alkotmány születhessen. Ez döntő jelentőségű, hogyha a törökök liberális, nyugati, demokratikus alkotmányt fogadnak el a hatalom ágainak szétválasztásával, akkor tovább haladhatunk. De erre kell koncentrálnunk. Nyugat-Balkán, Albániát illetően nem vagyok szkeptikus, Kukán úrral jártunk ott, a választások megfigyelőjeként. Nagyon-nagyon jó választások voltak, a két fő politikai párt együttműködik, majd meglátjuk, hogy hogy történik a gyakorlatban az átmenet. Úgyhogy legyen tagjelölt ország Albánia, mégpedig azért, hogy nehogy a szlávok és a nem szlávok között megosztottságot teremtsünk a Balkánon. Fehér Oroszország és az energia kérdése. Fehér Oroszországgal hogyan látja ezt a helyzetet, és a biztonságot illetően, és akkor itt az atomenergia művekre utalnék, amelyeket most építenek Fehér Oroszországban. Erről mit gondol? Köszönöm szépen, elnök úr, miniszter úr. Az Európai Unió és Litvániának közösek a politikai prioritásai. Többek között a keleti partnerség <clears throat> Azt várjuk, hogy előrelépés történik. Első kérdés. A prioritásokat illetően az Unió és Litvánia egyetért teljes mértékben? Azért kérdezem, mert a litván sajtóban néha úgy állítják be ezt az egész kérdést, hogy Litvánia előre akar lépni, de csak Litvánia. Tehát az előrelépés és az áttörés rettentően fontos a társulási szerződések szempontjából, de az unió szempontjából is. Litvánia közvetítőként nagyon pozitív szerepet játszhat. Az unió és Litvániának a, az elkötelezettsége egyforma-e, vagy nem? ha emlékszem arra, hogy mi hogyan közeledtünk az unió felé, akkor azt láttam, hogy mindenféle művi akadályt állítottunk az elé, állítottak az elé, hogy a balti országok beléphessenek, mégpedig azért, mert Oroszország érdekeit mindig figyelembe vették. Akkoriban azonban az uniós és a NATO-s struktúrák ezt egyértelművé tették. Ma hogy áll a helyzet? Lehet-e szabad, józan döntést hozni azért egy ország ellenében, mert egy másik országotnak az érdekeit figyelembe veszük? Én remélem, hogy ennek az árnyéka nem vetül a tárgyalásokra. Elnök, köszönöm szépen, miniszter úr! Nagyon sok kérdést kaptam, megpróbálom egy picit összefoglalni őket, és ahogy gondoltam, a partnerségi kérdés lesz az, amelyet a leggyakrabban felmelengettek a kérdéseket feltevők. Én saját magam mindig azt szoktam mondani, és elég gyakran megkérdeznek engem, hogy mi lesz a partnerségi csúcs találkozónak az eredménye, mi lesz ennek a programnak az eredménye. Természetesen meg kell felelnünk az elvárásoknak, és ezt a szín színvonalat tovább kell emelni. Van egy bizonyos frusztráció, amely nem egy túl jó érzés a partnerek számára sem, számunkra sem. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ez a kérdés szerepeljen a napi renden. Tehát még egyszer mondom, nagyon fontos, és és az elnökök, akik részt fognak venni ezen a csúcs találkozón, ez is azt jelenti, hogy megtisztelik, fontosnak tartják a ö, csúcs találkozót, és a csúcs találkozót követően legyen egy stratégiánk a partnerség területén, lenne egy gyakorlati megközelítésünk annak érdekében, hogy többet tudjunk adni azoknak, akik jobban teljesítenek. Nagyon kreatívak vagyunk, amikor szlogenekről van szó, de tegyünk valamit a gyakorlatba is. Tehát aki jobban teljesít, az kapjon többet, legyen erre egy megfelelő mechanizmus, és e, említette, hogy mi lesz az, milyen lesz az élet 2013-t követően, hiszen az élet nem e, szűnik meg létezni a csúcsalálkozóval, hanem utána is lesznek e, feladataink. Ahogy már elmondtam, tekintettel arra a tényre, hogy nagyon sok időt töltünk azzal, hogy a súlyos válságövezetekről beszélünk, Szíriáról, Máli, Máliról és minden egyéb országról. Ez teljesen legitim dolog, az Európai Unió egy, egy nagy játékos a, a nemzetközi porondon, nem vagyunk a legnagyobbak, de arra is tekintettel kell lennünk, hogy Európában sem oldottunk meg minden problémát, de az nem jelenti azt, hogy nem kell beszélnünk arról, hogy mi történik a nemzetközi szintéren. Ezt a feladatot rendszeresen végre kell hajtani. Úgy gondolom, hogy egy további sikert jelenthet számunkra, akik, azok számára, akik jobban ismerik ezt a dossziét, nagyon jól tudják, mi legyen a helyzet például Ukrajnával. Ez is fontos, hogy koordinált üzeneteket küldünk, hogy ugyanazon a játéktéren dolgozunk, játszunk. A Cox Kazaneski misszió nagyon nagy segítséget jelentett és amikor nemzeti kétoldalú tárgyalásokra, látogatásokra kerül sor, jó magam is részt vettem Radák Sikorszki le, a lengyel miniszterrel, a Timmerman holland miniszterrel, Dániából, és mi magunk négyen egy egész napot töltöttünk Kievben. Ez valóban egy példa volt arra, hogy ezt a munkát hogyan kell ellátni. Három szegmest választottunk ki a ukránokkal mindig három fontos kérdést kell megbeszélni. Egyrészt ugye a választásokat, a jogalkotási e, rendszert, itt jelzés értékű üzenetekre van szükség. Természetesen vannak itt még bizonyos megoldandó feladatok, de már látunk bizonyos előrelépéseket. A második szegmens az az igazságügyi rendszerreformja, ez sajnos nem halad olyan gyorsan, mint ahogy szeretnénk ezt látni, mert ez egy nagyon érzékeny dolog. Pontosan tudják, hogy mit kell tenni, tudják, hogy milyen típusú törvényeket, jogszabályokat kellene elfogadniuk, vagy adaptálniuk. Ez egy lassú lassú folyamat, és például amely az állam, mi a helyzet az államügyész feladataival, hogy ő ne kerüljön politikai ellenőrzés alá. Úgy látjuk, hogy a helyzetet nem csak most kell megoldani, hanem a jövőre nézve is garanciákra van szükség. Így az, e-, így az igazságügyi reform területe egyik a legfontosabbaknak, és természetesen ez a szelektív igazságügyi igazságszolgáltatás. Tudjuk, hogy mi a helyzet Timosenkóval, tudjuk, hogy ez egy rendkívül fájdalmas pont. Nos, Ukrajnát lehet szeretni, vagy nem szeretni, de úgy gondolom, hogy ez olyan, mint egy lakmusz teszt. Vannak problémák, és ezeket a problémákat meg kell oldani, mert át kell lépnünk az akadályokon, a szelektív igazságszolgáltatás mindenképpen problémát jelent. Mosenko és mindenképpen egy gondot, egy fájdalmas pontot jelent. Itt egy úgymond egy ilyen kommunista magatartás módról van szó. Üzeneteket kell küldenünk, koordinált módon kell fellépnünk, és folyamatosan ismételni kell az elvárásainkat a bizottság egy nagyon jó álláspontot alakított ki. Az európai bürokráciát azért itt szintén górcső alá kell vennünk, mert az idő egyszerűen elfut előlünk, nincs túl sok időnk már, sajnos az idő a nem a mi oldalunkon áll, és a partnereink ezzel pontosan tisztában vannak. Tehát nem várhatunk tovább, hogyha egyet értenek velünk, Ukrajna nem csak egy újabb technikai ügy, egy másik országgal, a gazdasági, politikai kérdéssel, nem Ukrajna egy geopolitikai játékos. Éppen ezért nagyon fontos, hogy e, sikeresek legyünk Ukrajna vonatkozásában, nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy sikertelenek legyünk azt tudom mondani, hogy ezt egy geopolitikai folyamatként kell felfognunk, és nem lehetünk a vesztesek oldalán. Azt tudom mondani, hogy a hat keleti partnerségi ország is rendkívül eltérő képet mutat egymástól. Nem alkalmazhatjuk ugyanazt a párbeszéd modellt a hat ország esetében. Mondjuk ott van Ukrajna, más esetében, mások esetében ugyebár már a csatlakozási tárgy, a, a társulási egyezmény felé, tehát úgy gondolom, hogy a kormányzati helyzetek is különbözőek. Nem szabad itt időt vesztegetnünk, hanem meg kell tennünk a megfelelő lépéseket, vagy mi a helyzet például Ormányország, vagy elnézés Grúzia vonatkozásában az, a demokratikus együttélés programja, az, elnök, az a kormányzat és az ellenzék közötti együttműködés programja, hogy a kormány megfelelően viszonyuljon az ellenzékéhez, hogy az ellenzéki politikusokat ne e, zárják börtönbe. Mi ezt nagyon e, komolyan e, gondjuk, hiszen az ő esetükben talán nem segítik saját magukat a jelenlegi eljárásokkal, és reméljük, hogy nem sokára el tudjuk érni a társulási egyezmény felé vezető utat. Ugyanez vonatkozik Örményországra is ott is várjuk egy, várunk egy kezdeményezést a nyári hónapokra. Nem egy könnyű feladat. A bizottság meg fog tenni minden tőle telhetőt, és akkor ez egy további sikertörténet lehet számunkra. Engedjék meg, hogy a vzumdialógus vízumpárbeszédet is megbeszéljük. Természetesen tudjuk, hogy most nincs erre idő, de nagyon fontosnak tartom azt, hogy megértsük azt, hogy, hogy az Európai Unió nem ez egyetlen súlypont a világban, hiszen az euró-ázsiai régió fontos szerepet játszik. Én most nem konfrontatív szeretnék lenni, épp ellenkezőleg, de az országok természetesen választhatnak. Például Ukrajna esetében itt a Vámunióról van szó, itt is egy megfigyelői státusz van a napi renden, és látnunk kell azt, hogy az országoknak van lehetőségük, hogy válaszanak, hogy milyen társaságokhoz, szövetségekhez társulnak meg kell néznünk, hogy mi a hosszú távú stratégiájuk, de meg kell azt is néznünk, hogy mik azok a rövid távú problémák, amelyeket meg, old, meg, meg tudnak olni. Tehát itt egy 100 milliós lakosság tömbről van szó, és hosszú távon ez egy nagyon nyereséges piac lehet számunkra. Az ukrán sajtó is megkérdezett engem ezzel kapcsolatban, azt mondtuk, hogy el fogjunk fogadni minden döntést az önök részéről, tiszteletben fogjuk azt tartani, de természetesen örülnénk annak, hogyha európai értékeket fogadnának el, és örülnénk annak, ha önök is az európai térképhez tartoznának. Na most, ami Grúziát illeti, már elmondtam, ott nem egy csupán csak egy matematikai játékról van szó, hogy összeadunk vagy kivonunk valamit, hanem itt emberi van szó, a jogállamiságról van szó, és ezeket a kérdéseket nagyon komolyan kell vennünk, és erről ezt minden egyes alkalommal meg kell erősítenünk a grúz barátaink számára. Európa ettől nem tud eltekinteni. A kaukázusi régió. Ez megint egy teljesen más történik történet. Tehát ők nem fognak csatlakozni az Európai Unióhoz, nem fogják hozzáigítani a jogi rendszerüket, de, de mindenképpen nagyon fontos játékosok a régióban az energiapiacon. Tehát ők lehetnek ellenségesek, lehetnek semlegesek, de lehetnek ö, barátságosak, támogatóak is felénk. Éppen ezért fontos, hogy Azerbajdzsánnal leüljünk és tárgyaljunk. Nagyon ö, pragmatikusan, természetesen nem akarjuk feladni a saját értékeinket, mert például megint ott vannak az emberi jogok és más ügyek, ők természetesen nem fognak belépni a klubba, de tárgyalnunk kell velük, el kell ö, követnünk mindentőlünk telhetőt. Más országokra is szeretnék kitérni. Moldovát már megemlítettem, azonban Moldovával kapcsolatban ez egy nagyon jó példa arra, amikor több teljesítményért mi is többet adunk. És ugyanez vonatkozik a vízumokra is. Ők nagyon sikeresen tárgyalnak, és talán az év végére, vagy akár még hamarabb is el tudják érni a célokat. Ezt nevezem én, adjunk többet a nagyobb teljesítményért. Tehát, hogyha az országok megfelelnek az elvárásoknak, és nincsenek további nehézségek, akadályok, akkor lépjünk előre, és mi is jutalmazzuk a nagyobb teljesítményt. Na most, ami Oroszágot illeti, ebből tehát én nagyon jól tudom, hogy mi a helyzet Fehérországban, 30-40 kilométerre a határtól ők most egy új atomerőművet építenek, nem örülünk ennek természetesen és elnézést kérek azoktól, akik már többször hallották ezt a példámat, mert nem tudok más példát mondani, és a véleményem nem változott meg az utolsó találkozónkkal, de az ennek az országnak az elnöke azt mondta, hogy rendben van, ez nagyon fontos, de nagyon ö, drága, és ezt csak olcsóbban tudjuk megépíteni, és higgyék el, hogy olcsóbb jobban is fogják megépíteni, és hogyha egy atomerőmű kevesebb pénzbe kerül, mint eredetileg tervezték, akkor gondolhatják, hogy ez pontosan mit fog jelenteni. És itt nem csak pénzről van szó, hanem az időrövidségéről is. Az energiapolitika területén a mi elnökségünknek nagyon sok teendője van, hiszen egy előrelépési jelentést is szeretnénk majd megalkotni, az energiapiacokról, illetőleg azokról a közös érdekekről, amelyeket meg szeretnénk valósítani. Ezek olyan kérdések, amelyek központban fognak szerepelni. Az Európa, Európának itt egy hangon kell beszélnie, egységes hangon kell beszélnie ezekben az ügyek, ilyen ügyekben tehát, hogyha egy atomerőművet építenek 10 kilométerre a határtól, akkor ennek igenis van jelentősége, és ez nekünk súlyos fejfájást okoz. Nem akarok itt most bilaterális problémákra kitérni, hanem, de ez egy olyan kérdés, amivel foglalkoznunk kell, méghozzá nagyon felelősségteljesen, hiszen az atomenergia biztonsági program nagyon fontos része a mi programunknak. Mi hajlandóak vagyunk együttműködni, a türelmünk határtalan, van nagyon jelentős tapasztalatunk ebből a szemben szempontból éppen ezért mindenkit arra kérek, hogy abba az irányba haladjunk, hogy a közös hangon, egységes hangon tudjunk beszélni. Az egy, elnézést megint túl hosszan beszélek, de egy nagyon érdekes kérdésről van szó is. Tehát az egy keleti partnerség. Tehát két tábor van itt, a várjuk meg, és majd meglátjuk, hogy mi történik. Én ezt nem tartom jónak, ez egy túlzottan ö, ö, nagy időtávot jelentene számunkra, ha bár az ő esetükben ezt megtehetik, akkor Törökország egyetértek, valóban lehetünk ambiciózusabbak, ha arra van lehetőségünk, és befolyásolni tudjuk Törökországot. Említettük ugye a 23-as fejezetet, vagy a 19-et, a, a, a 17-eset, amely gazdasági politikával, szociális politikával foglalkozik. Nem vagyok szeptikus Albániával kapcsolatban. Azt mondtam, hogy valóban elindíthatjuk őket a társulási státusz felé, de szükség van természetesen egy zavarmentes átmenetre, és azt hiszem, hogy a partnereink készek arra, hogy magukra vállalják ezt a felelősséget. Nem vagyok szkeptikus ebből a szempontból, sőt, akár még pozitívnak is mondhatnám magamat ebből a szempontból. Albánia, Szíria, igen, Bosznia is nem, ahogy már mondtam, én nem szkeptikus vagyok, csak realista. Nagyon sok időt töltöttem a NATO-ban, három évvel ezelőtt, és nagyon sok időt töltöttem ezzel a kérdéssel, higgyék el nekem, részletesen ismerem az országot, Bosznia-Hercegovinát, és tényleg meg vagyok róla győződve, hogy nagyon fontos az, hogy állami szinten élhessenek a hatalmukkal. Minnyáján együttérzünk önöknek, és minnyáján mindent megteszünk, de az önök problémáit nem tudjuk mi megoldani, önöknek kell megoldani. Nem mondom, hogy sajnos, hanem ez a realista megközelítés, ez nem egy egyszerű dolog, az áll működtetése nem egyszerű. Úgyhogy komoly tisztelettel adózom annak, amit önök tesznek, és minden jót kívánok, csak ez nem elég. Szíria, már beszéltünk egy kicsit Szíriáról, nem tudom, hogy mit mondhatna itt még. Fehér Oroszországot is említettem. Az USA. Személy szerint én mindig mindenkit arra biztatok, hogy tárgyilagos legyen, és ne ilyen fűtött vitákat folytasson, mint például a kémkedéssel kapcsolatban, és ne dobjon be mindent a kalapba egyszerre. Szerintem a stratégiai partnerekkel kell beszélnünk, és professzionális módon. Én tudom, hogy a folyamat elkezdődött, önök is tudják. Hétfőn már összeültek a tárgyalófelek, megtörtént a kapcsolatfelvétel, úgyhogy sok sikert kell, hogy kívánjunk nekik. Tisztázniuk kell a helyzetet, nem csak azt illetően, hogy mi történt valójában, hanem hogy a jövőben hogyan akadályozhatjuk meg az ilyen helyzeteket, hiszen az adatvételem alapvető fontosságú számunkra. Ezt mi elmondtuk az amerikaiaknak, hogy most mindent összeomlaszthatnak, és azt, hogy az ír elnökség eredménye volt a légi utasok adatainak a tárgyalását, illetően elérni valamit, és a kereskedelmi szerződéseket tisztázni, hogy ott új normákat alakítsunk ki, hogy végre a GDP növekedhessen, és nem csak Európában, hanem az USA-ban is. Nyilvánvalóan, hogy ez prioritás kell, hogy legyen számunkra. Nem áron, csak meg kell próbálnunk professzionálisan, racionálisan megközelíteni ezt. Sajnálom, hogy nem sok időm van már, de hát lejárt az időm. Elnök, esetleg még 15 percet rászánunk? és akkor kap még néhány kérdést. Igen, Egyiptom, Egyiptomot is kérdezték, Egyiptomot. Reagáljak erre? Nem tudom, de még hárman kértek szót. Palecki szúr. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr. Ön beszélt Fehér Oroszországról, és egy nagyon fontos aspektust nem említett, említett ez pedig az atomerőműveknek az építése. Pont tegnap beszéltünk Fehér Oroszországról, és azt a következtetést vontuk le, hogy ha politikai foglyokat szabadon bocsátanak, akkor Fehér Oroszországgal megint megkezdhetjük a tárgyalásokat. Nyilvánvalóan nincs erre garancia, hogy megtörténhet ez. De ennek ellenére ön mit gondol, hogyan Vilniusban a csúcson, hogyan használhatjuk ki a csúcsot erre? Köszönöm. Következő kérdés. Mikrofon nélkül. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Nie wiem, czy zadam pytanie w imieniu Protasie. Köszönöm szépen. Nem vagyok benne biztos, hogy e, sikerül megfogalmaznom a kérdésemet úgy, ahogy szeretném, de két e, rövid dolgot szeretnék megkérdezni. Tudjuk, hogy mennyire nehéz volt Moldáviában egy pro-európai koalíciót kialakítani. Úgyhogy a kérdésem erre vonatkozik, hogyan támogathatjuk a moldáviai koalíciót, hiszen egyértelmű üzenetre van szükségük az Uniótól. Második kérdésem, Fehér Oroszország. Ön mit gondol arról, hogy az ellenzéknek az aktivistáit börtönbe vetik liberalizálhatjuk-e a kapcsolatainkat a Lukasenko rezsimmel, miközben vannak még a börtönben politikai fogvatartottak. Jó, Bosznia-Hercegovini. Miniszter úr, nagyon figyeltem arra, hogy mit mondott Bosznia-Hercegovináról, de figyelembe véve, hogy Boszniában nem csak az európai erők erősödtek meg, hanem Oroszország és Törökország befolyása is. Mit várhatunk a litván elnökségtől? Lesz-e konkrétabb politika? Bosznia-Hercegovinában egy erősebb kezű politika. Például, amikor ön Szerbiát említette, akkor ön nagyra törő célkitűzéseket említett, hogy január előtt megkezdik a tárgyásokat. Ön szerint ez realista? Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, ön szinte egyáltalán nem említette az Oroszországgal kialakított kapcsolatokat. Oroszországgal nem kívánnak foglalkozni? Hiszen folynak a tárgyalások a fákkal, és kétoldalú egyezményeket is aláírnak. A Magnitsky ajánlásokat szeretném megemlíteni, ugyanis ezt tavaly fogadta el a parlament, illetve 40 tagunk aláírt egy levelet, amit elküldtünk önnek és másoknak is, fölveszik-e a soros elnökség napirendjére ennek a megtárgyalását. Köszönöm szépen! Egyiptomot illetően. Már elmagyaráztam, elmagyaráztam, hogy én mit gondolok az ország megosztottságáról, arról, hogy az erőszak alkalmazása elfogadhatatlan, de még egyszer, egy demokratikusan megválasztott kormányt nem lehet katonai puccsal megbuktatni. Ez nem egy olyan dolog, amire büszkék vagyunk, vagy precedenst akarunk teremteni, de ezt a helyzetet el kell fogadnunk. Landsbergis úr, elnézést elfelejtettem válaszolni önnek kérdezte, hogy a tanács és a soros elnökség között van-e összeütközés. Nem, én úgy gondolom, hogy egyértelmű, hogy a csatlakozásra váró országokat illetően megegyeztünk, egyetértünk, és nem is panaszkodhatok. Aston, asszony a Füle biztos úrral nagyon jól együttműködünk, és biztos vagyok benne, hogy a Vilniuszi csúcs egy közös erőfeszítés lesz, és ez nem csak a mi feladatunk, nem csak a litvánoké. Fehér Oroszország. Igen, én proaktív vagyok, és azt gondolom, hogy az, hogy falakat húzzunk fel, és elizolánk egy országot, az nem megoldás. Tárgyalásokra van szükségünk, beszélnünk kell. Egyébként azt, hogy legyen ez a vízum tilalom a külügyminiszter számára, hát ez pontosan az, amit én nem tudok elfogadni. Szerintem ez, hogy, hogy eltöröljük-e a tilalmat, az nem egy ajándék, nem egy jutalom, hanem egyszerűen arról van szó, hogy egy kommunikációs csatornát meg kell nyitnunk. Ha eljön a miniszter, akkor remélem, hogy konstruktívan beszélgethetünk, mert ez fontos és érdekes számunkra. Egyébként utána, majd július után majd megtudjuk, hogy mit tehetünk még. Nagyon fontos, hogy az uniós gondolkodásmódot közelítsük az övékhez. Ez nagyon fontos. Tehát a részvétel, a proaktivitás nagyon fontos. Moldávia. Nagyon sok mindent tettek már, megoldották a krízist, de még nagyon sok problémák van. Mit tehetünk? Próbáljuk meg a társulási tárgyalásokat lezárni, és az egyességet megkötni. Szerintem ez lehetséges, aztán vízummentességet nyújtsunk, ez nagyon jó üzenet lenne a kormány számára, és megmutathatnák az állampolgárokat, hogy nézzétek, mi ezt elértük. És ez a legjobb támogatás, amit az országuknak adhatunk. Bosznia-Hercegovina. Hát nem tudok sok mindent mondani, csak ismételgetni tudom a politikai vezetőknek, az Emberi Jogi Bíróság ítéleteit végre kell hajtatni gyakorlatban, aztán a diszkrimináció elleni fellépés nagyon fontos, hogy valami kézzelfoghatót adjanak a kezünkbe, nem csak szavakat akarunk, hogy igen, ezt teszük meg, azt konkrét lépéseket szeretnénk. És a stabilizációs és társulási szerződés így léphet életben, és így lehet tagságért folyamodni az EU-ban. Mi nem léphetünk a nevükben. Kedves Krisztin, Oroszországot azért nem említettem, mert nem kérdezték, engem is meglepett ez, de először is nem része a partnerségi programnak. Brokkúr eltűnt, lecserélték, valami rosszat mondtam, azért ment el? Tehát az elnök, meg kell, hogy magyarázzam, Brock úr elnézést kér, de az Alkotmányügyi Bizottságban az ő jelentéséről szólnak, azért kellett elmenni. Azért vagyok én itt, és elnézésüket kérem. Akkor uh, Linkevics úr, uh, Oroszországot illetem. Mindig, amikor valami újat teszünk, még cikket is írtam erről, és úgy neveztem el, hogy reset exercise. Mindig azt mondtam, hogy amikor újra indítjuk a gépet, az nem jelenti azt, hogy le is töröljük a memóriát. Például a VTO tárgyalások nagyon fontosan valósítják meg a gyakorlatban a VTO-nak a rendelkezéseit Oroszországban. Én nem gondolom, hogy mi nem lennénk pozitívak Oroszországgal kapcsolatban. Egyébként, amikor Abramov úrral találkoztam, például nagyon jó tárgyalásokat folytattunk, nagyon őszintek voltak a tárgyalások, és sajnos vannak negatív aspektusai az orosz politikának, de mindről beszéltünk, és megpróbáltunk a pozitívumokra koncentrálni, legalább valamit letessünk az asztalra. Szerintem ugyanezt megtehetné az Unió is. Ne felejtsük el, milyen nehézségek vannak, de próbáljunk meg a pozitívumokra koncentrálni. Megint csak azt, hogy ne a kiskapun csempészték be magukat az EU-ba. Aztán a vízummentesség kérdése, Ukrajna, Moldávia, ők mind ez ügyben munkálkodnak, és talán sikereket is aratnak. De vízummentességet nem bocsánthatunk ki csak azért, mert politikai megfontolásaink vannak. Ezt hagyni kell, hogy az idő döntse el, ha teljesítenek, megkaphatják, de ne kapkodjuk el a dolgokat. Tehát eredményorientáltak legyünk, és ne időorientáltak. Kiegyensúlyozott kapcsolatok az országnak nagyon fontosak. Aztán egységesen szóljunk. Ez nagyon fontos. Itt megmondhatom. Az újságokban nagyon sokat lehet hallani még erről a harmadik energiacsomagról. Erről itt most nem beszélünk, de ez nagyon érzékeny téma. ultimátummal indult, ha ezt nem teszitek, akkor beszüntetjük a kapcsolatot. Most már megváltozott a helyzet, ez, hogy pozitívan állunk hozzá, ez azt jelenti, hogy nagyra tartjuk Oroszországot, jó kereskedelmi partner, nagyon fontos kereskedelmi partner, de ha aktívak akarnak lenni az európai piacon, hát akkor be kell tartaniuk a szabályukat. Ez a harmadik energiacsomag jó példa erre. Semmi drámai dologról nincs itt szó, a realitást kell figyelembe kell venni. Nem, nem valami ellen kell politizálni. Krisztin említette Magnitsky-nak a esetét. Az elnökség részéről megpróbálunk pártatlanok lenni. Nem fogunk eltekinteni ettől az ügytől. Ez egy szimbolikus eset. A jogállamiság és Oroszországnak a kérdése fonódik itt össze, ezt nem lehet egyszerűen a kukába dobni. Ez egy létező helyzet, de a szankciók azok nagyon érzékenyek, szerintem csak végső esetben szabad velük élni, és eh, az kell, hogy minden tagállam <clears throat> támogassa ezt a döntést. De mindent egybevetve, a kapcsolatok fejlődnek, legyünk következetesek, és akkor majd sikeresek lehetünk. Maradt még valami? a politikai foglyok helyzete Fehér Oroszországban. Bármilyen kommunikációról van szó, vagy kapcsolatról. A politikai foglyok nem lehetnek ennek az áldozatai. A politikai foglyokat szabadon kell engedni. Nem nagy számokról beszélünk, ezt meg lehet tenni, ezt az akadályt el lehet távolítani a tárgyalások elől és hagy vegyenek ők is részt a csúcson. De majd július után kell visszatérni erre, én nem akarom megelőlegezni az eredményeket. Ahogy már mondtam, az európai értékeket kell elfogadtatni. A bebörtönzöttek esetében előrehaladást kell elérni. Ennyi. Köszönöm szépen, miniszter úr, köszönöm szépen a jelenlétét, köszönöm az előadását, és nem reméljük, hogy újra találkozni fogunk. Köszönöm szépen.